napirend következő pontja a tanács és a bizottság nyilatkozatai humanitárius csúcs találkozó előkészítése. És megadom a szót eh, Henis Plását eh, asszonynak a tanács nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy az én véleményem szerint ez a csúcs, talál, csúcs találkozó, ez egy nagyon fontos alkalom, és ezt nem, szaladhat, nem szalaszthatjuk el. Csütörtökön kerül sor tehát erre a csúcs találkozóra, és a tanács és az elnökség egy egyértelmű közös álláspont kidolgozásán dolgozott, nyilván szorosan együttműködve az Európai Bizottsággal és az EKS-szel. A tanács azt szeretné, hogyha ez a humanitárius csúcs találkozó sikeres lenne. A tavalyi csúcs találkozó ajánlásait komolyan vettük, és ezzel lehetővé vált, hogy az ENSZ, a humanitárius szervezetek, az EU intézmények és a tagállamok, illetve más ENSZ országok és érdekelt felek kell együttműködjünk. A tagállamok mit szeretnének ettől a csúcs találkozótól. A, humanit, a humanitás genere általános globális elveit kell megerősíteni, és erősíteni kell az erőfeszítéseinket a békés konfliktus megoldással kapcsolatban, és meg, a konfliktus megelőzéssel kapcsolatban. Azt szeretnénk, hogyha minden fél, konfliktusos fél tiszteletben tartaná az nemzetközi humanitárius jogot. Hadd ismételjem meg, amit a Brüsszelben mondtam két hete. A humanitárius jog megsértése, az iskolák és a kórházak megtámadása elfogadhatatlan a nemzetközi humanitárius jogot napirenden kell tartani, prioritásnak kell tekinteni, és egyértelműen fel kell szólalni a humanitárius jog súlyos megsértésével szemben. A nemzetközi humanitárius jog fenntartása fontos téma, az emberek álljanak a humanitárius fellépés középpontjában. Itt az ideje annak, hogy kimerészkedjünk a fővárosokból, és meghallgassuk az érintetteket legyen szó a konfliktusokban az erőszak áldozataivá vált emberekről, nőket és gyerekeket szintén, ez, is egy nagyon fontos sebezhető csoport. Az elnökség azt gondolja, hogy, nagyon haté- hogy sokkal hatékonyabbak lehetünk az innováció támogatásával. A humanitárius segítségnyújtás megreformálásában, a promóciós technológiák, az új partnerségek kidolgozásában. Hollandia a humanitárius innováció globális szövetségének alapító tagja és ez is Isztambulban indult útjára. A humanitárius finanszírozással kapcsolatban hadd mondjam el, hogy Hollandia és más tagállamok a legjelentősebb 15 donor között vannak Törökországgal együtt. A humanitárius finanszírozás kérdéseit a 15 legfontosabb humanitárius finanszírozó szervezettel együtt szeretnénk megvilágítani. Február 29-én Amsterdamban volt egy humanitárius témájú találkozó, és a humanitárius segítségnyújtás transzparenciája, átláthatósága is felmerült. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, a Svédország által folytatott serpa, legutóbbi serpa ülés és erre szeretnék köszönetet mondani. A tanács elnöksége szeretné, hogyha minél több humanitárius szervezet aláírná a következtetéseket és ez kötelezettségeket vállalna. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek a részvételéért. A csúcs találkozó előkészítése a plenárison ez egyértelműen mutatja, hogy milyen elkötelezettek a képviselők, és várom, hogy, meg hogy elmondják az véleményüket ezzel kapcsolatban, illetve azt, hogy mit várnak az isztambuli csúcs találkozótól. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig eh, Szirenides eh, úré a szó a bizottság részéről. Kedves kollégák, kedves barátaim, tisztelt miniszterasszony! 12 nap van már csak a World Humanitarian Summit megrendezéséig. Ez egy nagyon ritka, egy eh, emberöltő során át csak, lehet, hogy csak egyszer következő esemény. Ez egy soha vissza nem térő alkalom éppen ezért számunkra, hogy felvillantsuk a globális humanitárius segélyeket és azokat a problémákat, amelyekre gyors és kollektív fellépéssel kell reagálnunk. Ez a csúsz találkozó ennél aktuálisabb nem is lehetne. Óriási kihívásokkal kell szembenéznünk. Tavaly például több mint 100 millió embernek segítettünk világszerte. A második világháború óta nem volt a világszerte ennyi menekült, rengetegen menekülnek konfliktusok elől, eh, az éghajlatváltozás elől, különböző természeti katasztrófák elől. Eh, hosszabb ideig kell otthonukból elmenekülniük, mint bármikor korábban. Ahogy eddig reagáltunk ezekre az igényekre, egész egyszerűen már nem fenntartható. A méltóságot nem tagadhatjuk meg ezektől az emberektől. Nem elég a segítségnyújtás önmagában, nem lehet az eddig megszokott módon folytatni a dolgokat. A humanitárius segélynyújtóknak rettenetesen nehéz körülmények között kell végezniük a munkájukat. Ugyanakkor másoknak is segíteniük kell annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen mindez, illetve hogy elsősorban a természeti katasztrófák veszélyét csökkentsük, illetve megelőzzük a különböző emberi konfliktusokat. Nagyon nagy várakozással nézünk a csúcs találkozó elé bár realitással vegyül ez. Nagyon remélem, hogy végső soron egy világos elképzelés alakul majd ki Isztambulban a kapcsolatban, hogy a jövőben hogyan lehet fellépnünk. Az ENSZ eh, javaslata nagyon jó kínulási eh, alap. Az Európai Unió természetesen vállalja a rá eh, feladatot, a humanitárius világcsúcs találkozóval kapcsolatban decemberben ebben a parlamentben elfogadott állásfoglalás értelmében készülünk erre. Tisztában vagyunk azzal, hogy mik a prioritások. Ezért különösen örömömre szolgál, hogy az Európai Parlament képviselői is részt vesznek ezen a csúsztalálkozón. Az önök részvétele nagyon fontos számunkra, és az ENSZ legmagasabb szintjein mozgattunk meg mindenkört annak érdekében, hogy az európai parlamenti képviselők is részt vehessenek. Egyértelmű hármas célkitűzéssel érkezünk ide. Köszönöm a holland elnökségnek mindezt, és a luxemburgi és előtte lévő soros elnökségeknek. Lássuk ezeket. Az els, első sorban a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben nem tartása egész egyszerűen elfogadhatatlan 2016-ban, amikor civileket céloznak, amikor kórházakat vagy iskolákat rombolnak le, amikor áldozatul esnek ezek a segítséget nyújtó emberek. Ennek véget kell vetni. Éppen ezért alapvető humanitárius normáknak érvényt kell szereznünk, éppen ezért a nemzetközi humanitárius jog rendelkezéseinek tiszteletben tartására szóltunk fel mindenkit. Reméljük, hogy a csúcs találkozón is megerősítik a résztvevők ennek a fontosságát. Különösen üdvözlöm az Európai Parlament közelmúltban elfogadott állásfoglalását azzal kapcsolatban, hogy iskolákat, kórházakat támadtak meg, ezzel teljes mértékben egyet tudunk e- érteni, hogy ez elfogadhatatlan. A humanitárius fellépésnek is hatékonyabbá kell válnia. Nem szabad, hogy ez vers, egy versenyhelyzet alakuljon ki a különböző szervezetek között. Természetesen a magán szektor befonása nélkül ez nem elképzelhető, éppen ezért Folyamatosan egyeztetünk az érintettekkel a High Level Panel for Humanitarian Financing nevű fórum ajánlásait folyamatosan figyelemmel követjük. Azt szeretnénk, hogyha a humanitárius nyújtás terén stratégiai módon vonnánk be a partnereket. Hiszen a nagy szám otthonából elűzött ember miatt egy új megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy ne a segélyektől függenek ezek az emberek, hanem megpróbáljuk őket abban segíteni, hogy önellátóvá váljanak. Alapvetően ez kell, hogy ezek a központi céljaink, ezeket szeretnénk elérni ezen a csúcs találkozón. A Displacement and Development témájában április 26-án elfogadott nyilatkozatunk mentén fogunk eljárni. Ezeket a legfontosabb kérdéseket próbáljuk majd napirendre tűzni, és szeretnénk, hogyha komoly vállalások is történnének a többi szereplő részéről ezen a téren. Politikai vállalások legmagasabb szinten ez az, amit elengedhetetlennek tartunk. Ez remélhetőleg majd megalapozza a hatékony follow is, hiszen ez a csúcs találkozó nem csak több hónapnyi előkészület és konzultáció kicsúcsosodása, hanem a kezdete is a nemzetközi humanitárius rendszer átalakításának. Természetesen a vállalásaink végrehajtásán keresztül az út vezet az út idáig, ezt mondanom sem kell. Köszönjük szépen, biztos úr! A frakció hozzászólóival kezdenénk. Zaborszka asszonyt a néppárt nevében nem látom, így Gerero Szalomónak adom meg a szót, a szocialisták és demokraták nevében három percre kap szót parancsoljon. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero señalar en primer lugar que esta cumbre... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd kezdjem azzal, hogy ez a csúcs találkozó olyan körülmények között kerül sor, amikor nagyon nehéz megszervezni a parlament számára is nehéz lesz, hogy képviseltessük magunkat megfelelő szinten az isztambuli csúcson. Ám de, ahogy ezt a biztos úrtól az imént hallottuk, nagyon időszerű és nagy szükség van rá. Mert jelen pillanatban azt látjuk, hogy sorban követik egymást Irak, Irán, Szíria, a dél Ukrajna, Jemen, Líbia, eh, DRC, tehát sorra követik egymást a humanitárius katasztrófák, és soha nem láttunk még ennyi lakhelyét elhagyni kényszerülő embert. 20 millió feletti a számuk 37 országból, és közel a felül gyermek. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy soha nem volt ekkora szükség és egy 40%-os finanszírozási hiányjal küzdünk, akkor, amikor ilyen óriási szükség lenne a segítségre, és ráadásul a humanitárius elvek megsértése egyre gyakoribb, különböző támadások érik a humanitárius dolgozókat, úgyhogy nagyon is ideje valóban, hogy komoly ösztönzőt találjunk ki arra, hogy hogyan tudjuk a humanitárius problémákat megoldani a világban. A regionális és nemzetközi előzetes párbeszédek nyomán kezd kialakulni az, hogy milyen konszenzust tudunk kialakítani majd a csúcs találkozón arról, hogy mi a teendő. Mindazonáltal azzal kapcsolatban, hogy mi a teendőnk, sokkal kevesebb az elkötelezettség az európai bizottságnak vannak javaslatai, és ezt a parlament támogatja, de a parlamentnek saját javaslatai is vannak. Globális konszenzust szeretnénk látni a humanitárius fellépésben, és ehhez arra van szükség, hogy jobban tudjuk védeni a humanitárius dolgozókat. Mindez összefügg a fejlesztési segéllyel is, a nők szerepének a javításával, és ahogy Henny Plachert asszony is említette, konzisztens, következetes módon kell humanitárius segítséget nyújtanunk. Isztambul legyen tehát csak az első lépés. Nagyon komoly elkötelezettségre van szükség a bizottság és az összes tagállam részéről, hogy egy nemzetközi humanitárius konszenzusra tudjunk jutni aminek a nyomon követési szakpolitikájának a kialakításában is együtt kell dolgoznunk, itt a humanitárius elvek kidolgozása nagyon fontos, és a humanitárius dolgozók elleni támadások csökkentése. Isztambul tehát legyen egy első lépés annak érdekében, hogy visszanyerje a világ a méltóságát. Thomas Macker, Demes Macker úr kap szót másfél percben. Köszönöm szépen. Háború, környezeti katasztrófák, élelmiszer hiány és élelmiszerbiztonsági problémák. Rengeteg a nyomor a világban. Szíria, Ukrajna, Törökország is problémákkal néz szembe. Ráadásul Törökország ennek a találkozónak az otthont adó ország, miközben a déli része, délkeleti része nagyon komoly problémákkal néz szembe. Kérem, hogy ezen emberek érdekében kössünk szövetségeket. Tudom, hogy jobban is lehet végezni a dolgunkat, és a jelenlegi helyzet az az, hogy egy oldalról több erőforrásra van szükség, de ugyanakkor hatékonyabbnak is kell lennünk. A koordináció alapvető fontosságú a helyi civil szervezetek és a magánszektor is hozzá tud járulni, valamint a komplementaritás. A humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési segélyek egészítsék ki egymást a proaktív intézkedésekre is szükség van, hogy a vészhelyzeteket meg tudjuk előzni akkor, amikor az újjáépítés sokkal többre, többe kerülne. A politikai biztonságot is vegyük figyelembe, hölgyeim és uraim. Ne ez legyen az utolsó lehetőségünk arra, hogy felszólaljunk, hanem konkrét tervekre van szükség, amelyeket végre is hajtunk néhány év alatt nem tudunk újra megint leülni és megint beszélgetni, hanem konkrétan lépésekre van szükségünk, mégpedig azonnal. Most pedig Görenc úr kap szót az Alda nevében. Köszönöm, elnök asszony. Aki a nagy ENSZ-es csúcs találkozókra eljár, az látja, hogy hogy ünnepli magát ez, az, ez a grémium. Most a válságok által sújtott emberek szenvedését kell, hogy csökkentsük a humanitárius fellépések révén. Mindazonáltal három drámai aspektus ne felejtsünk el, ezek dominálni fogják az isztambuli csúcs találkozót. Elsősorban gondolok arra, hogy az orvosi missziók egyre kevésbé biztonságosak. Egyre több a válság, ezt fatalitásként éljük meg. A harmadik, az államok kötelezettségvállalása konkrétan az Európai Unióé nem mindig csapódik le finanszírozás hatékonyság, hatékony finanszírozásban. Az emberi butaság, a háborúk, vagy e kettő együtt vezet humanitárius válságokhoz. A humanitárius válságokat azonban valahogy kezelni kell, és praktikus megoldásokat kell, hogy találjunk majd Isztambulban. Ami a válságócok kezelését illeti, nincsen meg a kész válaszunk erre. A diplomáciának mobilizálni kell magát időben, a lehető legjobb diplomáciai lépésekkel kell megpróbálnunk. Az isztambuli gyűlésen az államok emlékeztessenek erre. Az európai adakozás nagyon bőkezű, de ezeket a kötelezettségvállásokat rendszeresen meg kell ismételni, már pedig azért is, mert nem mindig tartjuk be az ígéreteinket. Mm, több Európai Uniós tagállam esetében is hitelességi problémához vezetett. Erre is emlékeztessünk. Nem elég megállapítani azt, hogy mások, majdnem mindenki jobban teljesít, mint az rosszabbul teljesít, mint az EU, hanem továbbra is vállaljunk hasonló segítségnyújtási szintet, Köszönöm, és sok szerencsét, Krisztus. Urban Crespo, Urban Crespo következik egy percre. Señorías, eh, por desgracia las Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sajnos a humanitárius válságok egyre gyakrabban követik egymást. Nem csak a klímaváltozásról és a természeti katasztrófákról van itt szó, hanem emberi konfliktusok, gazdasági okok, stb. Illetve az a tény, hogy lezárjuk a határokat az közeledő menekült hullám előtt. Ez is válságot idézett elő a mi területünkön. Ezért eléggé szkeptikusok vagyunk azzal kapcsolatban, hogy milyen reális lehetőségei vannak ennek a csúcs Mit segít az, hogy ígéreteket teszünk a humanitárius válságok megoldására, hogyha maguk az államok okozzák a humanitárius válságokat? Tulajdonképpen csak kozmetikázásról van szó. Isztambulban az, az Európai Unió és új török partnerünk számára. Semmit nem segít az, hogyha a, a bal kézzel segíteni próbálunk, a jobb kéz pedig pofoz. Ennek semmi értelme világos, egyetemű, hogy, hogy biztonságos utakat kell biztosítani a menekülteknek, mert különben vért a kezünkhöz. Köszönöm szépen, utala asszony következik, másfél perc a zöldek részéről. Elnök asszony, a világ, a humanitárius csúcs találkozó amely az első a maga nemében, egy nagy és fontos alkalom lehet arra, hogy a humanitárius jogot erősítsük, és az ennek való megfelelést de ha megnézzük, hogy mi történik, nagy aggodalmak merültek fel a csúcs találkozó ambícióival kapcsolatban. Remélem, hogy az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy ambíciózus maradjon ez a csúcs találkozó. Nagyon jó gondolat minden érdekelt felet leültetni egy asztal mellé, de az államoknak kell kötelező érvényű vállalásokat tenniük. Az orvosok határok nélkül Mm, tudósított arról, hogy nem eh, fognak részt venni a csúcs találkozón. Eh, a tagállamoknak eh, meg kell erősíteniük azt az elkötelezettséget, hogy a nemzetközi humanitárius jogot jog mellett kiállnak. 75 orvosok határok nélkül kórházat támadtak meg az elmúlt években, ez, ez botrányos. A kórházak és az iskolák megtámadása azt mutatja, hogy a nemzetközi humanitárius jogot nem tartják tiszteletben, egyre kevésbé tartják tiszteletben. A civilek célzott támadása háborús bűn. A humanitárius segítségnyújtás és a sürgősségi segítségnyújtás olyan téma, amelyek erről beszélni kell a humanitárius csúcs találkozón. A helyzet a nők, gyermekek és egyéb sebezhető csoportok kérdésének felvetése kulcsfontosságú téma kell, hogy legyen. Köszönöm szépen, az EFTD nevében Lundgren képviselő következik egy percre. Thank you so much. Uh, tak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök asszony. Először kerül sor arra, hogy humanitárius csúcs találkozót szervez a világ. A cél az jó, de Törökországban lesz a csúcs találkozó, és Törökország és az Európai Unió újfajta kapcsolatokat ápol. Törökország azonban nem tartja be a demokratikus játékszabályokat, az emberi jogokat, a sajtószabadságát nem védi, és nem is európai ország, hanem ázsiai. Törökország egy német humoristát, humoristának a feljelentését követelte, és ezt el is érte Németországban, Törökországban, hogyha ez a Törökország nem tartja tiszteletben azt, ami az Európai Unió számára fontos, akkor mit akarunk? Buanon, Bunano úr következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az itt itt jelenlévő biztos úrtól szeretném kérdezni, hogy mennyibe kerül ez a csúcs találkozó? hogy segítsünk a szegény országoknak. Ugyanis mindig erről beszélünk, de senki nem mondja meg, nem, senki nem mondja ki annak, hogy azt, hogy a kiadások 80%-a reprezentatív költségekre megy. Az emberek támogatására alig marad valami. Biztos úr, mennyibe kerül egy ilyen csúcs találkozó, amelyre mindenki, amelyen mindenki részt vesz, és akkor mindenki megérkezik Törökországba, mint hogyha Törökország hú, de demokratikus ország lenne. Tud Erdogánnal az élén. Jobb lenne, hogyha nem ő állná ennek az országnak az élén, hiszen egy diktátorról van szó, 2000-es évek Hitleréről. Törökország a Törökországban üldözik a kábítószerfüggőket, azt gondolják, hogy ettől majd megoldódik a helyzet. Hogyha van egy olyan ország, amely nem szabadna megszervezni egy ilyen humanitárius sus találkozót, akkor az Törökország. Erre mit csinálnak önök? Pablo Escobar kábítószerét elfogadják. Hát gratulálok ehhez, magyarázzák ezt meg az embereknek. Mi történik ezzel a pénzzel? Ez mind az önök zsebébe vándorol. Köszönöm szépen, Stír úr, következik két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszterasszony, biztos úr. Hallottuk, hogy vannak különböző vélemények azzal kapcsolatban, hogy mit várhatunk és kellene várnunk ettől a csúcstól. Hogyha bármiben egyetértünk a humanitárius csúcs találkozó kapcsán, akkor az az, hogy a világ humanitárius segényújtó rendszere túlterhelt. Krónikus pénzhiányról számolhatunk be, egyszerűen túl nagy az igény és kevés az ember és a pénz. Russell a múltor hallhatok, hogy mennyien világszerte szorulnak humanitárius segítségre. Több a menekült ma világszerte, mint a második világháború után. Sajnálatos módon a tartós, hosszan elhúzódó humanitárius válságoknak is tanúi lehetünk világszerte, amelyek évekig eh, hűzik el az embereket a saját otthonukból. Éppen ezért olyan fontos azt hangsúlyozni, hogy az oktatás, a felvilágosítás, a tájékoztatás mennyire fontos. A hosszú, tartós válságok esetében egész egyszerűen a humanitárius segélynyújtó rendszerek összeomlanak a súly alatt, az erőszakos, az, az otthonukból erőszakra üzöttek. Két percen van elnök asszony, elnézést, ne szakítson félbe. Tehát a emberi jogok szempontjából is óriási kihívás ez. Az irreguláris migráció kihívásával is szembe kell nézni, erről sem felett szabad megfeledkezni. Üdvözlöm az Európai Bizottság áprilisi nyilatkozatát, amely alapvetően a humanitárius segélyektől való függés csökkentését célozza azáltal, hogy megpróbálja ezer embereket valóban méltóság teljes élethez juttatni. Elnézést, én tévedtem, mondta az elnök asszony, valóban két perc volt Koszta asszony, egy percben. Nos, köszönöm szépen, elnök asszony, remélem, hogy az első humanitárius csúcs találkozó Isztambulban valóban meghozza a tőle várt eredményeket. Gyakran, amikor ilyen menekültválságokkal van dolgunk, akkor általában a gyerekek és a nők szenvedik meg legjobban ezt. Tudjuk, hogy a kórházak és a, a, az iskolák mennyire fontosak, mégis a humanitárius segélyeknek egy e, nagyon kicsi részét fordítják ilyen célra. Jövő héten szombaton e, indítjuk Romában ezzel kapcsolatos kampányunkat. A humanitárius segélynyújtás ez nem extra, nem luxus, ez elengedhetetlen előfeltétel annak, hogy ezeket a veszélybe sodort embereket, gyerekeket és nőket megvédjük, megóvjuk. Humanitárius folyosokat kell létrehozni ennek érdekében, hogy eljusson a segély ezekhez az emberekhez, illetve kimenekítsük őket a konfliktusos területről. Be kell fogadni a menekülteket nagyon sok országban. Gerike asszony, úr egy percben. Köszönöm szépen. 13 nap múlva kezdődik a humanitárius csúcs találkozó az ENSZ szervezésében az Iszt- eh, eh, Isztambulban. Az Európai Unió vezető szerepet játszik ezen. Örülnék annak, hogyha eh, beszélnénk arról, hogy hogyan kell az emberekkel emberi módon bánni Törökországban is. Nem szabad elfogadni azt, hogy Erdogan egy ilyen csúcs találkozó fényében sütkérezzen. Beszéljünk az emberjogi jogsértésekről, amelyeket az Európai Uniós jelentés is megemlít. A vélemény szabad, szabad véleménynyilvánítás, a vallásszabadság, a sajtószabadság, a népírtás, a ki nem mondott népírtás, az ezért vállalt felelősség, ezekről is beszélnünk kell. A csúcs találkozóval kapcsolatban emlékeztetnünk kell magunkat és mindenkit arra, hogy a legszebb célok sem segítenek, hogyha nincsenek eszközök. Ez, ez, így kell mérni ezt a csúcs találkozót az emberi méltóságot tiszteletben tartani, a szenvedésre és az égségre választ találni, az emberiességbe beruházni, ez csak konkrétan lehet. Olyan csúcs találkozót szeretnék, amely az valóban az emberiességet gyakorolja. Köszönöm. Egy percben, Becerra Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos örülök, hogy itt van velünk ma a humanitárius struktúrák és szervezetek elleni támadások mennyisége megnőtt. 75 támadás érte San Médecins az orvosok határok között a tavalyi évben. Nagyon komolyan nő azoknak a mennyisége is, akik a támadásokban meghalnak. Ez nem véletlen. Ahogy a francia külügyminiszter is azt mondta, emberiség elleni büntetről és háborús bűncselekményekről van szó. A humanitárius csúcson sürgősen és hatékonyan kell ö, válaszolni, és a büntetést valahogy beépíteni a rendszerbe, hogy megvédjük a humanitárius dolgozók életét ettől függ az ő életük, és ettől függ a humanitárius segítségnyújtás jövője is. A Nemzetközi Büntetőbíróság és minden eszköz felhasználandó ennek az elfogadhatatlan helyzetnek a megoldására. Fuzulika úr kékkártyás kérdést akar feltenni, vagy hozzászólni, hiszen most nem sokára, az imént az öné volt a szó, ez nem szokásos. Jó, akkor Koreó úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor a jelentésről szavaztunk a humanitárius csúcs találkozó kapcsán, azt láttuk, hogy ez egy jó lehetőség, mert Európa vezető szerepet vállal, és így magunk után tudjuk vonni, húzni a többi érdekelt felet és résztvevőt is. Azonban nagyon fontos, hogy tisztességes kormányokkal tudjunk együttműködni olyan cselekvések történnek, amelyek humanitárius válságokhoz vezetnek. Ezeknek a gyökerét kéne megoldani. A konfliktusokat nagyon gyakran azok tüzelik, például Szaudarábia, amelyek egyébként most részt fognak venni a humanitárius válságon. Ez az ország az egyik fő oka annak, hogy nagyon sok helyen, például Jemenben, humanitáris válság alakult ki. Szeretném a biztos úrt mm, urat megkérni, hogy ígérje meg az európai állampolgároknak, hogy valódi kötelezettségvállalást fog tenni a résztvevő országokkal egyetemben az olyan résztvevők ellenében, mint például Szaúd-Arábia. Venta úr egy percben kapszol. Köszönöm szépen, elnök asszony. A világbanki adatok szerint 250 millió ember humanitárius válság áldozata, a szociális és gazdasági stabilitás hiánya, illetve a természeti katasztrófák is humanitáris válság elmélyítéséhez vezetnek. Ezért hatékony megoldásokra van szükség. Fontos kezdeményezés az ENSZ részéről, hogy humanitárius konzultációkat szervezet, ne feledjük azt se, hogy a nemzetközi segítségnyújtás a minimuma annak, amit tudunk tenni akkor, amikor a helyi rendszerek túlterheltek. A helyi potenciált kell támogatnunk. A jelenlegi válságúak hosszú távúnak néznek ki, ezért rendkívül fontos a jelenlegi vállalások és a hosszú távú igények közötti szakadék bezárását. Remélem, hogy ez a csúcs találkozó oda fog figyelni arra is, hogy a nők és a gyermekek és a fogyatékossággal élők problémáját jobban kezelni tudjuk. Venta úr Rübig úrtól kékártyás kérdést kapott. Elfogadja? Kollégünk Köszönöm szépen. Bende úrnak szeretnék köszönetet mondani. Természetesen számunkra a kulcsfontosságú kérdés az, hogy hogyan tudunk hatékonyabbak lenni. Mit tehetünk az családi vállalkozások terén, illetve az önálló vállalkozások terén az fejlődő országoknak nyújtott segítség érdekében hogyan tudjuk őket segíteni ahhoz, hogy magukon segíteni tudjanak. Hogyan tudjuk a családok számára lehetővé tenni, az, hogy azt termeljenek, amire a helyszínen szükség van. Köszönöm szépen Rubik úr a kérdését. Tudja, hogy ezen a jelentésen együtt dolgoztunk a KKV-k témájában. És ezek a fejlődő országokban nagyon fontos szerepet játszanak. Hogyha ezt az e, eszközt továbbra is jól használjuk a fejlesztési munkában, akkor természetesen még jobban tudunk eh, segít, eh, segítséget nyújtani ezen a területen. Azt remélem, hogy ezen a területen valóban eh, még nagyobb előrelépést fogunk elérni. Valenciánó képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A biztos úr azt mondta, hogy továbbra is meg kell tennünk, hozzájárulásunkat kell adnunk, de itt nem csak egy apróságról van szó, ez egy nagyon fontos politikai eszköz. 40%-ban hiányzik még az, amire szükség van, intelligenciára van szükség, segítőkészségre van szükség. Isztambul ez csak akkor lehet sikeres, hogyha ez valóban egy teljes paradigmaváltásnak az első lépése szinte naponta sértik meg a nemzetközi jogot. Isztambulban ezt fel kell vetni. Most arról beszélünk, hogy nagyon sok embernek az élete függ ettől. Ez döntő jelentőségű. Az Európai Unió mutathatja itt végre, hogy mire képes. Tudom, hogy biztos úr nem ön a felelős. Az Európai Unió teljesen falhoz szorították. Egyetlen akkreditációval tudtuk lehetővé tenni az Európai Unió részvételét. Ezt sajnálom. Köszönöm szépen, Tomásics képviselő következik egy perccel. Köszönöm szépen. Soha a világon, a második világháború óta nem volt ilyen sok menekült, úgyhogy valóban itt az ideje, hogy megtartsuk a humanitárius csúcs találkozót. És nem is lehetne ez jobb helyen, mint Isztambulban. Törökország a menekült áradatok és útvonalak köze- keresztútjában van, és fontos szerepet játszik a jelenlegi migrációs válság megoldásában. Az Európai Uniónak hozzá kell ehhez járulnia, azt gondolom, hogy ez a csúcs találkozó ebben segíthet. Azonban egyes pártok ezeket az humanitárius tragédiákat politikai zsarolásra használják ki. Ez nem elfogadható és nem humanitárius. Ami a vízum könnyítést illeti Törökországgal kapcsolatban, felelőtlen lenne megadni ezt, és biztonsági fenyegetés jelentene ez az európai országok számára. képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány hete jártam Libanonban, ahol szír menekültekkel is találkoztam. Senki sem akart Európába jönni, inkább haza akartak térni Szíriába annak érdekében, hogy a szomszédos országokban várjanak addig, amíg biztonságban hazatérhetnek, alapvető dolgokhoz kell hozzáférniük, iskolába kell járatniuk a gyerekeket, munkát kell kapniuk és orvosi ellátást. Ez egy olyan dolog, amely az európai, amelyet az európai országok támogatnak pénzügyileg. A humanitárius csúcs találkozó egyértelmű követ, ö, vállalást kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy a menekülteket a hazájukhoz közelben tudják, hazájuk közelében tudják elhelyezni. A válságok során segítségnyújtással kapcsolatos öm, vállalásainkat nem teljesítettük. Mi volt Haitiban a Mm, földrengés után. Most a válsággal kapcsolatban is nagyon sok ígéret született, de nem valósultak ezek meg. Az első humanitárius csúcs találkozó nem szabad, hogy csalódásba torkoljon. Köszönöm szépen. Préda úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2015. szeptemberében hét prioritást határoztunk meg a humanitárius fellépéssel kapcsolatban. A kérdés, ami felmerül a humanitárius csúcstalálkozóval kapcsolatban, az az, hogy most már csak a szendéknyilatkozatból tól tovább léphetünk-e konkrét lépések felé. Valóban bátran kell fellépni, ahogy a biztos úr is mondta, és világos választ kell adni a humanitárius segítségnyújtás pénzügyi nehézségeire, illetve a hatékonyság növelésére. A másik megjegyzésem, ami a humanitárius segítségnyújtást illeti, e, illetve a e, válságkezelést illeti. Én nem gondolom, hogy a humanitárius segítségnyújtás a politikai válság megoldást helyettesítheti. A másik oldalon nem engedhetjük meg azt sem magunknak, se, se felesleges magunkat megbélyegezni, Európát megbélyegezni, hiszen mi vagyunk a legfontosabb donorok. Köszönöm szépen. Litz képviselő, egy perc. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr. Ez a humanitárius csúcs találkozó eh, jelzést kell, hogy küldjön. Egy olyan világban élünk, ahol 250 millió embert érintenek a humanitárius válságok, 60 millió ember, embert érintenek a eh, katasztrófák, eh, válságok, háborúk. Ennek a, ezen menekülteknek a fele gyerek az Európai Unió és tagállamok akkor mutatnak szolidaritást eh, és felelősséget, hogyha jó példával járnak előre, és a pénzügyi ígéretéket beváltják. Jó példa eh, az Eduka kezdeményezés, eh, amely abból áll, hogy a humanitárius segítségnyújtásnak ne csak 2%-át, hanem 4%-át fordítsuk oktatásra. A eh, biztos a eh, következő költségvetési tervezetben ezt már figyelembe akarja venni, köszönjük. A Fejlesztési Bizottság jelentéstevőjeként azt igyekeztem elérni, hogy 26 millióval többet fordítsunk az oktatásra. Az EDUKA kezdeményezés egy ilyen költségvetési program. Köszönöm szépen, Kovácsev képviselő következik másfél percre. Merci, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Ez a humanitárius csúcs találkozó azt célozza, hogy egy fenntartható keretet hozzunk létre a humanitárius segítség nyújtás számára, hiszen rengetegen szorulnak ilyen segítségre. Azt hiszem, hogy elvárhatjuk, hogy jobb eredményeket hozomon bármiféle hasonló csúcs találkozó korábban. Az egyik fő kérdés az a humanitárius segítségnyújtás finanszírozása. Az emberjogi bizottság véleményének készítőjeként nagyon komoly ajánlásokat tettünk. Három témát tartok fontosnak. Az egyik a hatékonyabb együttműködés a terrorista hálózatok felszámolása érdekében. Második a kultúrák és vallások közötti párbeszéd megerősítése, harmadik a pénzügyi és emberi erőforrások megerősítése az alapvető értékek terén a felvilágosítás, például az emberi méltóság, a szólásszabadság, az e-, egyenlőség és a jogállamiság. Törökországnak is tartania kell magát bizonyos alapértékekhez, főként mivel e, Isztambulban kerül megrendezésre ez a csúcs találkozó. Törökország látja vendégül ezt a csúcs találkozót. Még azelőtt eldöntötték ezt, hogy a menekült állat elöntötte Európát, és így Törökországot is. Reméljük, hogy Isztambulban valóban közös megoldást találunk, és meg tudjuk Európa szerepét is erősíteni. Köszönjük, Frunzulika úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagyon remélem, hogy a humanitárius csúcs komoly előrelépést érünk el annak érdekében, hogy megtaláljuk a megoldásokat, átalakítsuk a humanitárius segítségnyújtás globális rendszerét. Biztos úr, végső soron arról van szó, hogy az Európai Unió mennyire ambiciózus. Nekünk az Európai Unió részéről kell ha igazi javaslatokat lehet tennünk annak érdekében, hogy egy igazi új humanitárius segítségünktől rendszert alakítsunk ki világszerte, annak érdekében, hogy hogy az Európai Unió tagállamai vállalják a rájuk eső felelősséget, és valóban hatékonyabbá tegyük a humanitárius segítségnyújtást, és kevésbé veszélyeset az érintettek számára. Ezen célok elérés érdekében az érintetteknek meg kell állapodnunk bizonyos alapfogalmakról, például az átláthatóság, elszámoltathatóság. Egy új üzleti modellt kell létrehozni a kockázatok felmérése érdekében, és közös tervezésről kell megállapodni. Köszönjük szépen! tuson úr egy percben következik elnök asszony! A humanitárius csúcs melynek megrendezésére Lisszabonban kerül majd sor, nagyon fontos mérföldkő, hiszen a célunk az, hogy a humanitárius segélyeket a lehető legjobban használjuk fel. 125 millió ember szorul világszerte humanitárius segélyekre, 2016-ban az elképesztő adat. A afrikus közel-kelet a legérintettebbek, főleg közel-kelet. A közelmúltban ott jártam. Kétség sem férhet hozzá, hogy sokat tehetünk még ezen a téren, ebben a kontextusban. Rá kell mutatni arra is, hogy az Európai Unió fejlesztés politikáját szorosabban kapcsolni kell az emberi jogok kérdéséhez egyértelmű példa Eritrea támogatása, amelyet úgy hosszabbítottunk meg tavaly, hogy bármiféle demokratikus reformot követeltünk volna cserébe. Azt hiszem, hogy ebből le kell vonni a következtetéseket. Az Európai Bizottságnak pedig prioritásokat kell felállítani ezen a téren is, nincs mese. Köszönöm, Silva Pereira úr egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kollégák. Csak Rengeteg euró, humanitárius drámával kell szembenéznünk világszerte. Több mint 125 millió ember függ a humanitárius segélyektől. Éppen ezért ma alapvetően a dolgunk az kellene, hogy legyen, hogy megtaláljuk a forrásokat arra, hogy a humanitárius csúsztalálkozón, Isztambulban a nemzetközi közösség egy valós választ találjon, amely arányban áll a kihívás nagyságával. Sajátos módon az előkészítő munka ennek pont az ellenkezőjére tűnik eh, garanciának. Az Európai Unió vezető szerepe itt kerül a képbe. Ugyanis példával, jó példával kell előjárnunk, hiszen csak így lehetünk valóban hangadók ezen a humanitárius csúcs találkozón. Ehhez meg kell erősíteni a humanitárius segítségnyújtásban vállalt szerepünket, ehhez megfelelő erőforrásokat Magyarul pénzeket kell rendelnünk, hiszen az Európai Unió alapvető értékeit így nem tudjuk másképp érvényesíteni. Köszönjük Szentfeld úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A humanitárius segítségnyújtás és a jótékonykodás története épp annyira régi, mint az emberi történelem körülmények azonban változnak, tehát a módszereinket, eszközeinket nekünk is meg kell változtatnunk a másoknak való segítségnyújtásban. A segítségnyújtást több millió ember várja, több mint 40 országban világszerte, és 60 millió otthonát elhagyni kényszerülő emberre is gondolnunk kell, akiket, akik fegyveres konfliktusok ellen menekültek el humanitárius jogszabályokra van szükség ezeknek a megújítására, és az elavult hatékonytalan rendszer megreformálására, amit az ENSZ jelenleg használ a struktúrájában. Remélem, a humanitárius csúcs hozzá fog járulni ahhoz, hogy megoldást találjunk ezekre a kihívásokra, mint például a finanszírozás hiánya, a koordináció hiánya az ügynökségek között, és szervezeti problémák, például az ENSZ-ben illetve azon donorok, akik nem a nyugati világban tevékenykednek. Ward asszony. A humanitáris csúcs találkozó a globális megközelítést a humanitáris segítségnyújtáshoz át akarja alakítani. Az Európai Unió a legnagyobb donor, így mi is ott leszünk a főasztalnál. Az Egyesült Királyság perspektívájából nem sokára nálunk népszavazás lesz, ezért végig kell gondolni, hogy mi az helyünk a világban európai partnereinkkel remélem, hogy a globális napi rendet meg tudjuk változtatni, mégpedig a jobb irányba. Ha azt akarjuk, hogy a nemzetközi közösség egy humánusabb világot építsen, akkor az Egyesült Királyságnak az Európai Uniót kell erősítenie. De a nagy hatalommal nagy felelősség is jár, és az EU-nak őszintének kell maradni az elveihez is a külpolitikájában, még akkor is, hogyha erre nagy nyomás nehezedik. A humanitárius segítségnyújtás a háborús áldozatoknak. Hogyha ezt megígérjük, akkor nem fordíthatunk hátat az ígéretünknek, és nem tudunk, nem szabad gyors üzleteket kötni azokkal a rezsimekkel, akik ilyen, biz, ilyen bünteteket követnek el. A kartumi folyamatot folytatni kell, és az emberiségi célok kitűzését szintén folytatnunk kell. A spontán felszólalók között Bogovics úr az első természetesen a humanitárius csúcstalálkozó megfelelő időben kerül sorra hiszen ahogy hallottuk még soha nem volt ennyi ember, akinek szüksége lett volna a segítségünkre, soha nem volt ennyi otthonát elhagyni kényszerülő ember a második világháború óta. Ez összefügg azzal, amit a miniszter is mondott a bevezetőjében, a konfliktusok gyökerét kell megoldanunk, objektívaknak kell lennünk, és emberek által emberiesen irányított szakpolitikákra van szükség a konfliktusok békés megoldására, és nem arra, hogy tovább osszuk, mélyebben megosszuk a világot. Az Európai Uniónak meg kell mutatnia a világnak, hogy mik az értékei. Lehetővé kell tennünk az emberek számára azt, hogy méltósággal éljék az életüket. És segítenünk kell Afrikában, Ázsiában, a közel-keleten az embereknek. Ez Európának is jó lesz, mert hozzánk érkeznek amúgy a menekültek. A Gomes asszony következik. Az Európai Unió a fő donor a humanitárius segítségnyújtásban, és a humanitárius csúcs találkozót most furcsa módon Törökországban szervezik meg. A második világháború után a legnagyobb humanitárius válságra kerül sor. Szíria, Irak, Afganisztán és afrikai országokból érkeznek a menekültek. A legalapvetőbb humanitárius elvek be nem tartása valóban szégyenletes. Az Európai Unióban, a görögországi hotspotokban az embereket tulajdonképpen fogva tartják. Sok kísérő nélküli fiatalt és kisgyereket is mint egy Sin City úgy alakul a hotspotok helyzete. Az Európai Unió fellépése csúcs találkozón színű fellépés, semmit nem teszünk a szegénység ellen. És hogyha ezt így folytatjuk, akkor a konfliktusokat nem is lehet megoldani. A hozzászólót félbeszakítják. És Mária Szúré a szó. Egy percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Az első csúcs találkozó, humanitárius csúcs találkozóra kerül sor, ráadásul Törökor, Isztambulban. Május 1-én vérontásra került sor. Törökország az emberi jogokat lábbal tiporja, az emberek jogait nem tartja tiszteletben. Ez a konferenc, e, e, itt az Európai Unió dolgozzon ki válaszokat, e, megoldásokat? Mindenek előtt a humanitárius válságról van szó Szíriában. Törökország is hozzájárult a válság kialakulásához. Sokan Görögországba jönnek, menekülnek, és ki akarják használni ezeket a menekült áramlatokat, hogy az IS és más terrorista szervezetek embereit csempészék be. A trojka na köszönhetően már nem lehet minden, még több embert felvenni Görögország Ban, a erősebbeknek is segíteniük kell. A Sógor úr, a szó.

új kihvásokat is jelenthet a humanitárius segélyezés számára. köszönöm. Kienge asszony szó. Grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A legnagyobb menekültválságra kerül sor a második világháború óta 60 millió menekült van világszerte, valódi humanitárius válságról beszélünk világszerte. Az emberek menekülnek, menekülnek a háború, a konfliktusok, a klímaváltozás hatásai elől, a válságok elől, és ezért jó alkalom ez a csúcs találkozó, fontos témákat lehet felvetni a humanitárius segítségnyújtás politikai változások érdekében a projekteket közép és hosszú távon támogatni annak érdekében, hogy az okok szemben fellépjünk megelőző módon. Olyan politikáról van szó, amely ezt a sürgős helyzetet kezeli, hogy ne kerülhessen sor Libanonban, Szíriá, ne kerülhessen sor a libanoni szíriai események megismétlődésére de akár európai ö, problémákról is beszélhetünk, konkrét megoldásokat kell adni. Köszönöm szépen, ezzel most lezárjuk a spontán hozzászólásokat, és a biztos úré a szó. Parancsoljon Stylianides biztos úr. Le micro, s'il vous plaît, monsieur. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak e, mindazért a bölcs gondolatért, amit végighallgathattam. Valóban érdekes és gyümölcsöző vita volt. Ez mindig nagyra becsülöm, nagyra értékelem, amikor az Európai Parlament képviselőinek a gondolatait hallgathatom meg egy fontos ügyben. Különösen igaz ez akkor, amikor egy ilyen rendkívüli, sok szereplőt felvonultató eseményre készülünk, mint a humanitárius világcsúcs találkozó. Éppen ezért ragaszkodtunk ahhoz, hogy a parlamenti képviselők minél nagyobb számban képviseltethessék magukat ezen az eseményen. Nagyon sokat tettünk a kollégáimmal eh, annak érdekében, hogy minél több képviselő jelen lehessen, és nagyon nagy örömmel jelentem azt be, hogy kettő további helyet biztosítottunk az Unió küldöttségében a parlamenti képviselők számára. Közösek a céljaink, közösek a prioritásaink. Hatékonyabb, hatásosabb fellépés a humanitári segényújtás terén, a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartása minden körülmények között, és ezen elvek fenntartása nagyobb támogatás és tényleg nagyobb mértékű humanitárius segélynyújtás. Ezért olyan fontos a szoros együttműködés, hiszen mégiscsak egy csónakban nevezünk. Ez a csúcs találkozó lezárja az események eh, egy ciklusát, az eh, SDG eh, csúcs találkozó, a 2030-as a Szendei Addis a COP21 csúcs találkozó mind-mind egyértelmű elképzelést fektetett le azzal kapcsolatban, hogy hogyan látjuk a jövőt. Hiszen egy ilyen közös keret, amely előremutató, jövőbe néző, Eh, enélkül nem megy, de így ezt csak akkor tudjuk elérni Isztambulban, hogyha a legszegényebb, legkiszolgáltatottabb országokra vetjük vigyázó szemünket, és megvizsgáljuk azt, hogy nekik hogyan segíthetünk nekik milyen segítségre van szükségük. Ez a humanitárius csúcs találkozón az elképzelésünk. Remélem, hogy amikor 2030-ban visszatekintünk 2016-ra, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy igazi siker volt Isztambul, és hogy itt megváltoztak a dolgok. A konzultációs folyamat során mindenki haladhatta a hangját, az érintett közösségektől, a politikai vezetőkig, a tudós emberektől, a magánszektorig. Ezrek, világszerte ezrek vettek részt ebben a konzultációban, amely egy új módja annak, hogy uh, hogyan beszéljünk a legnehezebb problémákról, amelyekkel szembe találjuk magunkat globális szinten. Úgy érzem, hogy ez új lendületet adott ennek az egész folyamatnak. Egy olyan rendszerszerű változás vált ezzel lehetővé, amely segítségével valóban e, a válság sújtotta övezetekben e, tudunk segíteni az embereknek. 70, 2040-re e, Reméljük, hogy már kevesebben szorulnak majd humanitárius segényújtásra, közös célunk ez kell, hogy legyen. Nagyon remélem, hogy a tanács is elfogad a csúszálkozóval kapcsolatban egy második záró nyilatkozatot, illetve következtetéseket. Közös érdekünk, hogy minél határozottabb álláspontja legyen az Európai Uniónak Isztambulban vállalásokat szeretnénk tenni, és ugyanezt várjuk a partner országoktól is, de ezen túlmutatóan számítunk az önök együttműködésére, az onnök segítségére, a faluabban főleg, annak érdekében, hogy vezető szerepet magukhoz, magunkhoz ragadjunk, és valóban vállalásainkat teljesítsük. Köszönjük, biztos úr, és a vita képen, Mr. Asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A humanitárius csúcs találkozó nem egy végpont, hanem kezdőpont, hogy a globális közösség a emberiességet visszaállítsa, helyreállítsa a világban, ahogy ezt többször hallottuk. És reméljük, hogy nagyon sok őszinte kötelezettségvállalás fog a legmagasabb szinteken is megvalósulni. És igen, biztosítanunk kell azt, hogy ez a csúcs találkozó nem csak egy nyugatiak által dominált esemény marad. Ezért nagyon fontos, hogy koordináljuk azokat az országokat is, akik amelyek az Európai Unión kívül, különösen azokat, amelyek az Európai Unión kívül helyezkednek el, és Guerrero úrral egyetértek abban, hogy a csústálkozó után az első naptól kezdve meg kell mutatnunk, hogy komolyan vesszük a kötelezettségvállalásainkat, és mi a tanácsban készek vagyunk komoly szerepet játszani ebben, és köszönöm szépen az együttműködésüket már előre is. Köszönöm szépen. Ezzel a vitát lezárom. Bejelenteni való.